Uh, okay, we start this meeting, although there are... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Korlátozott számban vagyunk egyelőre jelent, mégis el kell kezdenünk, el tudjuk fogadni a napi rendtervezetet. You, uh, interpretation. A tolmácsolás minden nyelvre történik. Hármas napi rendi pont a szeptember 26-ai ülési jegyzőkönyvének jóváhagyása. Jóvá tudjuk ezt hagyni? Igen. Yes. Uh, then we uh, start with point four. Akkor rögtön a négyes napi rendi ponttal kezdjük. Az FC alap végrehajtása, az Európai Stratégiai Befektetési Alapról van szó, azok kedvéért, akik nem ismernék a rövidítést esetleg. A vélemény tervezet megnyitatása, ez egy saját kezdeményezési jelentés egyébként, a budget szakbizottság részéről többször elhalasztásra került egyéb iránt. Most pedig itt a soha visszanemtérő alkalom számunkra arra, hogy véleményt nyilvánítsunk, elmondjuk mi lelkünket nyomja ez ügyben. A foglalkoztatásügyi bizottság így tehát a Budget Icon jogalkotási jelentéshez, az FC meghosszabbításáról szintén véleménytervezetet vagy véleményt készít. Rimana Tomcsnak adom meg a szót, aki az előadója témának parancsoljon képviselőtársam a szó. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Vsem seveda. Köszönöm szépen. Avci v senci, če ste tukaj, eh, dovolite nekaj uvodnih v zvezi s tem poročilom. Elnézést, úgy tűnik, hogy apró technikai probléma van. sem, kot je bilo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 I no. It's box, it's box 20 for Slovenian. Attól tartok, hogy szlovén tolmácsolás eh, nincs, nem áll rendelkezésre a mai ülésen, mondja a magyar tolmács. Obviously we don't have Slovenian. Az elnök, sajnálattal közlöm képviselőtársam, hogy nincsen szlovén tolmácsolás. Akkor megpróbálom angolul, és akkor így rövidebben fogom felvezetni a jelentést. Alapvetően meg fogjuk eh, érteni egymást, aztán majd a tolmácsolást így vagy úgy megoldjuk. Elnézést kérek, nem angolul készültem, és így fejből kell beszélnem. It was mentioned before, uh, we had a lot of uh, problems. Tehát, ahogy azt szlovénul próbáltam az imént kifejteni, sok probléma után végre itt van előttünk ez a véleménytervezet és jelentéstervezet. Szerintem együtt tudunk működni, remélem a társ előadók, képviselőtársaim, árnyék előadótársaim is együttműködnek majd velem Ami nekem legjobban hiányzik egyébként ebből az egész jelentésből, vagy az egészből, az ugye tudjuk, hogy Katainen úr felelős azért, hogy az FC végrehajtását figyelemmel kövesse. Az ő felelősség, hogy az FC eredménnyel járjon. Mégis Egyetlen egyszer sem hallottuk azt, hogy hány munkahelyet hozott létre az FC, hány munkahely jött létre Európában az FC-nek köszönhetően. Többször elhangzott már, hogy a, az FC-ből finanszírozott projektek fő célja alapvetően az, hogy több munkahelyet teremtsünk Európában, és hozzájárulunk a gazdasági növekedés újraindulásához. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél többet tegyünk a kis és középvállalkozásokért, hiszen a KKV-k azok, akik a munkahelyek oroszlán részét adják Európában. És fontosnak érzem azt is, hogy a kisebb országokat amennyire lehet kiemelten támogassuk. Az eredmények azt mutatják, hogy az EFSZ-t elsősorban azokban az országokban használják, amelyek nagyobbnak számítanak. E, ezekben a tagállamokban azonban megvan a saját e, eszköztáruk a költségvetésükön belül, hogy kezeljék mindezt. Főként a kisebb országoknak van szüksége erre az extra pénzre. Ezért e, kell alapvetően az EPSZI esetében a kisebb országokra koncentrálni. Persze fontosak a hidak, az épületek és a vasutak is, de Ma elsősorban mégiscsak az emberekre kell koncentrálnunk. Investing in people az emberekre kell fordítani ezt a pénzt. Ez soha nem volt olyan fontos, mint manapság. Zárásképpen annyit hadd mondjak még el, hogy ez még csak az elejennek a folyamatnak, az elkövetkezendő hetekben és hónapokban még majd visszatérhetünk erre bőven és biztos vagyok benne, hogy az árnyék előadók, társelőadók, képviselőtársaimmal jó lesz az együttműködés, és a végeredmény éppen ezért kiváló lesz. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. Csodálatos hangossággal vezette fel a jelentését, azt hiszem, aki akarta, az értette. A szocialista frakció nevében Jutta Steinbrücknek adom meg a szót. Emilian Pavel kann heute Morgen leider... Az illetékes kollega nem tud itt lenni, ezért arra kért engem, hogy a jelentés készítőjét, az véleménytervezetet köszönjem meg. Sok mindenben egyetértünk, amit elmondott. Pável úr úgy véli, hogy az Európai Stratégiai Befektetési Alap jól lehet arra, hogy a növekedést beindítsuk, leküzdjük a munkanélküliséget, és így sokkal okosabban egész Európán átnyúlóan foglalkozzunk ezzel. A KKV-k, a kis- és középvállalkozások Európában ennek során mindenképpen kulcs szerepet fognak ebben játszani. Szükség van a befektetésekre azért, hogy egy magas szintű szociális ellátórendszert hozzunk létre, és ezen a területen is erősíteni kell az együttműködést. Az Európai Bizottság Pável úr véleménye szerint nem vizsgálta meg azt, hogy az FC által tényleg hány munkahelyet sikerül teremteni. Köszönöm szépen mindenképpen a jelentés készítővel a jó együttműködést. Thank you. Köszönöm szépen. Kávi Sampannak adom meg a szót adnám, de nincs itt. Akkor Bérméjó asszony eh, kapná meg a szót, ha itt lenne, de ő se nem van itt. Um, Laura Agia ugyancsak nincs itt az FDD részéről, úgyhogy Dominik Matán úrnak adom meg az INF-től a szót. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Gyorsan haladunk. Ma reggel mi magunk is osztjuk általánosságban a Steinrück asszonyát elmondottakat, illetve amit Tomcs asszony előadó asszony mondott. E, Tolmács hiányában is külön köszönöm, hogy ezt mind elmondta. Európai Stratégiai Befektetési Alap. Ez nagyon jól indul, de hát ismernek engem jól, mindig van egy de. A fenntartható gazdaság, a KKV-k támogatása, munkahelyteremtés, ezek a fő célok. Nagyon nehéz ezt e-, e-, elemezni, amikor is a, a belső piac megerősítéséről beszélünk, nagyon gyenge eredményeket hozott eddig az FC. Mikrofont kérünk, így van. A strukturális reformok egy pozitív ciklust teremthetnek, a felelős költségvetés, irányítás és a befektetés hármasa hozhat eredményeket. Nos, alapvetően itt vannak problémáink, hiszen az a benyomásunk, hogy ezek az alapok alapvetően a strukturális reformok végrehajtását kellene, hogy, vagy szolgálják, tudjuk, hogy ez mit jelent a nehézségben lévő országok esetében megszorító intézkedések ezt jelentik a strukturális reformok. Tehát akkor kapnak ezekből a pénzekből, hogyha struktúrális reformokat hajtanak végre, azaz ha megszorító intézkedéseket vezetnek be, már pedig a megszorító intézkedések kudarcra vannak kitélve, ezt láttuk újra és újra. Alapvetően ezt gondoljuk erről az egészről. Köszönöm. Mr. Mann, you have asked for the floor. Mann, Thomas Mann úr kért szót, parancsoljon. Köszönöm szépen Románának is, hogy spontánul angolul elmondta a véleményt. Úgy gondolom, hogy az FC lényeges eszköz, amelyekkel eredményeket lehet elérni. Persze ehhez kellenek a tagállamok is, amelyek készek erre. Ez egyszerű, amikor ezt kívülről nézzük, viszont vannak olyan példák, mint például Németország, ahol már nagyon nagy volt a strukturális reform, és most már tudunk dolgozni, tudunk befektetni, tudunk arról gondoskodni, hogy megváltozzon a helyzet, és azok a magas foglalkoztási ráták, illetve a munkanöklőség alacsony aránya, ez eredménye ennek. Hogyha ezt akkor lehet elérni, hogyha ezt tényleg akarjuk, és a szociális partnereket is bevonjuk. Tehát, amit az Európai Bizottság elmondott, az igaz, szeretnénk elérni azt, hogy stratégiailag járjunk el, hogy a tagállamoknak motivációt adjunk, hogy megadjuk a lehetőséget nekik arra, hogy tényleg eredményeket éljenek el, és erre van szükségünk az Európai Unióban. A célnak annak kell lennie, hogy ne csak hidakat építsünk, vagy autósztrádákat, hanem régi projektek kapcsán nem adhassák azt a tagállamok, hogy ezt ebben segíthetne az EU. A románának igaza van, egyértelmű célokat kell meghatározni, az emberekbe kell befektetni. Meg kell adni az embereknek a lehetőséget, hogy esélyük legyen arra, hogy kihasználhassák a lehetőségeiket, nem kell arra várni, hogy a pénzek érkezzenek. Mi szeretnénk hogyha a KKV-t erősítjük, hogyha a fiatalokat erősítjük, hogyha bevonjuk azokat, akiknek gondjaik vannak a szakmai képzés kapcsán, de azt mondjuk, hogy értetek kívánjuk ezt megtenni, akkor szerintem egy olyan Európát hozhatunk létre, amelynek egyetemű többletértéke van. A tagállamoknak ez sikerülhet, nem lehet azt mondani Márton úr, hogy egyedül ezt megtették a tagállamok, ez nem igaz. Meg kell adni az Európai Unión belül lehetőséget arra, hogy lássuk, hogy mennyire jó hatással van az észszerű befektetés. Szerintem jó irányba haladunk, és ha ennek eredménye lesz, akkor az emberek érezni fogják azt, hogy produktív van jártunk el, és ezáltal sokat tettünk a közös európai projektért. Thank you. Köszönöm szépen. A bizottság részéről szeretne valaki felszólalni, Hoppmeyer asszony például, hogyha valaki itt van. Nem. Bárki más esetleg? Nem. Foglalkoztatási főigazgatóság részéről? Talán? Akkor megadom a szót Nos, maradéktalanul egyetértünk a foglalkoztatási fő igazgatóság részéről abban, hogy az emberi tőke olyas feltétlenül profitálnia kell az emberi tőkének az FC-ből. Össze kell gyűjtenünk a különböző forrásokat és energiákat a különböző érintettek részéről, egy közös kalapba ahhoz, hogy a FC projekteket eh, támogatni tudjuk eh, olyan minőségi projektek keretében, amelyeknek szociális értéke van. Thank you. Uh, would madame... Köszönöm szépen, Toms asszony. Esetleg összefoglalnám? Most sok mindent nem lehet összefoglalni most, hiszen nagyon sokan nem is jöttek el ma délelőtt. Én remélem, hogy ez azért van, mert korábban, és nem azért, mert a téma annyira jelentéktelen lenne a szemünkben. Minden esetre köszönöm mindenkinek, akik itt vannak, és akik megszólaltak az a kapcsolatban, amit eddig elvégeztünk munkát és remélem, hogy a jövőben is minden megfelelően fog zajlani, és bízom abban, hogy jó lesz az együttműködés az árnyékjelentéstevőkkel eh, ebben az évben is. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Nos, eh, röviden úgy tudnánk ezt összefoglalni, hogy az EFSZ eh, legalábbis ennek közöttében ezt mondták, elsősorban a nagy országokban kerül felhasználásra, a nagyobb gazdaságok élnek ezzel a lehetőséggel, és probléma, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi az eredménye ezen alapok felhasználásának. Legalábbis most még nem tudjuk, nem tudjuk hány munkahelyet, új munkahelyet teremtett, és legalább két felszólónak az az álláspontja, hogy tulajdonképpen a már a munkahelyen rendelkező embereket támogatja a program inkább, és nem pedig munkahelyteremtést támogat. És ugye a munkahelyek számának növekedésében nem látszik az eredmény. Na most az EFSZ-nek pontosan az a célja, hogy több ember tudjon elhelyezkedni. És sajnálatos, hogy ilyen kevesen vagyunk itt ma délelőtt, de a témára vissza fogunk úgyis térni. A módosítások határideje december 6-a, 25-26-ára Kán kerül sor januárban a e, szakbizottsági e, szavazásra, és a tanáros e, tárgyalási időpont az később kerül meghatározásra. 9 óra 45 van, a különböző napirendi pont, pontosabban a különböző napirendi pont 9.45-kor kezdődik. Pirinszki úr jelentéstevő, ő még nincs itt, úgyhogy tekintettel arra, hogy a szetáról lesz szó. Úgy gondolom, hogy meg kellene várnunk, amíg Pirinszki úr megérkezik, úgyhogy addig egy nagyon-nagyon rövid szünet következik. hecho. Usted. Sam je dobar, veš, če tista, tista gor mora biti v redu. Od, iz strani, le una je dobra tam. Grem probati. I just wanted to inform you that it's, uh, it's, uh, there, are, there is a traffic Nos, közlekedési problémák vannak. Uh, we hope that, uh... Emiatt az emberek késnek, de remélem, hogy meg fognak érkezni előbb-utóbb perceken belül. Okay, friends, we are not that many. Kedves kollégák, olyan nagyon sokan még nem vagyunk itt. Nem tudjuk, hogy miért vannak ilyen kevesen a kollégák. Lehet, hogy ez még mindig a közlekedési problémákkal függ össze. Minden esetre attól tartok, hogy folytatnunk kell a munkát. Eh, az ötös napi rendi pontnál tartunk. Mégpedig eh, a CETA végrehajtása Kanada és az EU átfogó kereskedelmi megállapodása. A foglalkoztatási szakbizottság lehetőséget adott nekünk arra, hogy foglaljunk állást a CETA-val kapcsolatban, de problémáik voltak azzal, hogy ezt meg is tegyük, mert múlt héten Strasbourgban amikor a bizottsági elnökök összeültek, amellett érveltem, hogy legyen lehetőségünk véleményt mondani erről, majd aznap döntés született ezzel kapcsolatban, és ennek értelmében van lehetőségünk véleményünket kifejteni, de óriási nagy idézavarban vagyunk. Pirinszki úrnak sikerült egy olyan ö, véleménytervezetet elkészíteni, amelyről beszélni tudunk, ö, de nagyon kevés ideje volt erre. Megadom a szót Pirinszki úrnak. mint a Foglalkoztatási Bizottság eh, CETA álláspontjának jelentéstevőjének. Öné a szó. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, ez világos egy olyan kérdés, amely az elmúlt néhány hónapban, talán évben eh, a heves viták középpontjában állt. Meggyőződésem, hogy a foglalkoztatási szakbizottságnak mindenképpen eh, lehet lenni, hogy figyelemmel kell fordulnia a CETA eh, kérdése E, felé. Meggyőződésem, hogy ez a megállapodás nagyon közvetlen jelentőséggel bír e, pontosan azon ügyek vonatkozásában, amelyek ennek a szakbizottságnak a hatájába tartoznak, ilyen a foglalkoztatás, a bérek és fizetések, a növekedés, és így tovább. Rövid leszek, amennyire csak tudok az nyáltalán benyújtott szövegtervezet és ismertetésében. Három lényeges dolgot mondanék. Először is van néhány olyan vitathatatlan eleme a CETA-nak, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni. Ilyen legalább öt van. Az első az, hogy ez semmiképpen nem egy egyszerű kereskedelmi megállapodás a neve is azt mutatja, hogy ez egy átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás. A második felvetésem, ezt mindenki elismeri, hogy ez egy vegyes megállapodás, azaz az Európai Unió, a bizottság és a tagállamok közös kompetenciája, és ez nem csak a közvetlen, hanem a portfólió befektetésekre is vonatkozik emiatt. Harmadrészt ez az első, maga nemében első olyan megállapodás, amelyet az Európai Unió egy magas szinten iparosodott országgal köt meg. És voltak önök, akik eh, a valaha aláírt eh, legambiciózusabb megállapodásnak nevezték az Unió részéről a szetát. A negyedik vonatkozása az az, hogy, vagy tulajdonsága az az, hogy ez az első megállapodás, amelynek beruházói vitarendezési fórumban, ez korábban egyeztetési rendszernek, ma beruházói bíróságnak nevezik. De a lényeg az az, hogy az államok és a beruházók, befektetők közötti viták rendezésére most először van mechanizmus végül. Az ötödik különleges vonás ennek a a SETA megállapodásnak az az, hogy a szolgáltatások terén a negatív listás megközelítést fogadták el. A piachoz való hozzátérés a piachoz való hozzáférés tekintetében, tehát a szolgáltatásokra negatív listán fogadtak, fogadtak el. Tehát ennek alapján mindannyiunknak tisztában kell lenni azzal, hogy itt nagyon komoly és részletes vitára van szükség. Meg kell néznünk, hogy mik a következményei egy ilyen maga nemében egyedülálló megállapodásnak. Itt rátérnék a második megjegyzés csomagra részemről. Ugye vannak olyan pontok, amelyek a foglalkoztatással kapcsolatosak, és igazándiból nincsen bizonyíték arra, hogy valóban jelentős munkahelyteremtő hatása lesz a megállapodásnak. Az előttünk fekvő dokumentum legjobb esetben is csak a munkahelyek megtartásáról beszél. Nagyon kevésen konkrét megfogalmazás van benne, amely munkahely teremtésre utalna a tanulmányok, amelyeket elvégeztek, azt mutatják, hogy legfeljebb elhanyagott honmértéki munkahelyteremtésre lehet számítani, de az újabb tanulmányok már azt mondhatják, hogy csak az EU-ban 200 ezer munkahely szűnhet meg, és több tízezer Kanadában. A 2011-es júniusi fenntarthatósági tanulmányok pedig azt mutatják, hogy különböző ágazatok Eh, diszlokációra a cégek kitelepülésére kell számítani. A kutatás azt is mutatja, hogy valószínűleg eh, eh, nőni fog a képzetlen és a magas szinten kvalifikált munkaerő közötti különbség, a jövedelem szakadék. Ugyanígy a vagyoni különbségek nőni fognak. A harmadik felvetésként a KKV-kről kell beszélnem. azok, akik a megállapodás mellett érveltek, rámutattak arra, hogy a megállapodás a KKV-k számára hasznos lesz. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy legfőjebb a 20 millió, vagy ennél is több EU-s KKV eh, elhanyogató része eh, foglalkozik eh, ilyen szintű kereskedemmel Észak-Amerika és Európa között másrészt pedig az KKV-k piacára így belépnek az észak-amerikai KKV-k is. Ezen kívül világosan különböző szintű védelmet élveznek a beruházók, befektetők a munkavállalókhoz képest, akiknek csak érdekképviseleti mechanizmusai vannak. Valamint azt is el kell mondanunk, hogy a megállapodás a kereskedelem eddigi áramlási irányait is meg fogja változtatni. És a 2020-as tervek, miszerint a fejlett és a kevésbé fejlett országok közötti különbségeket csökkenteni kéne, a megállapodás nem biztos, hogy ezt szolgálja a beruházói bíróság, befektetői, befektetői bíróság tulajdonképpen bizonyos érvelések szerint párhuzamos jogalkalmazási rendszert hoz létre, ami nem biztos, hogy jó ötlet a Kanada és EU, vagy az Egyesült Államok, tehát a Kanada és EU vonatkozásában, hiszen mind a két entitásnak, Kanadának és az EU-nak is van saját fejlett jogi rendszere amúgy. Nem biztos, hogy ezt duplázni kell. Hamarosan befejezem, elnök asszony, tehát az Európai Unió intézményei részéről eh, végső soron eh, a bizalom a forró kockán, az forró kockán, hogy a polgárok megbíznak-e az őket elméletben képviselő Eh, intézményekben, amelyek a polgárok érdekeit kellene, hogy védjék, és itt egyértelmű, hogy minimum eh, deficitről kell beszélnünk, tehát bizalmi deficitről, hanem bizalmi válságról. És ahogy az egész eh, CETA eljárás lebonyolódott az elmúlt néhány hónapban és az elmúlt kettő évben, a tárgyalásokat eléggé kapkodva zárták le, vagy fogták rá, hogy le vannak zárva 2014. decemberben. Úgy tűnik, hogy ez nem erősíti a polgárok bizalmát az intézményrendszer iránt. Nem rabolnám el az időt kollégáimtól, tól, tudnám részletezni az álláspontomat, tehát talán erre majd később vagy más alkalommal lesz lehetőségem. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Mr. Pirinsky. Köszönöm szépen, Pirinszki úr. Akkor rátérünk az elnyék jelentéstevőkre, és először is Tomcs asszonynak adom meg a szót az EPP részéről. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Az EPP frakcióban úgy véljük, hogy a CETA egy nagyon modern és nagyon jó megállapodás. Új lehetőségeket kínál az EU cégek számára, főként a kis és középvállalkozások számára, és úgy véljük, hogy a SETA nagyon magas standardokat eh, hoz létre, a CETA új munkahelyeket is eh, teremt. A CETA ezen kívül véleményünk szerint nagyon erős védelmi szabályokat fektet le a munkajog szempontjából, ez rendkívül fontos a mi szakbozottságunk számára. Mindemellett úgy vélem, hogy egyértelmű az, hogy az EPP a jelentéstevő javaslatát nem tudja támogatni, és remélhetőleg sikerül majd a parlamentnek jóváhagyását adnia ehhez a megállapodáshoz. Köszönöm szépen! Trebézius asszony nincs itt, nem az ECR koordinátora lett volna. Kávé Sambó úrra térünk rá, de őt sem látom. De itt van megérkezett az utolsó pillanatban, tehát meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék ezt próbálok lefogyni, hogyha nem vett észre, akkor lehet, hogy sikerül elérni a célomat. Persze. Eh, vamos a ver, por parte del grupo ALDE. Nos, az ALDE részéről ez az egyik olyan alkalom, amikor egy kevésen részletkérdés van. Eh, a jelentőstevő részéről, amelyet vitatni lehetne, és teljes mértékben eh, szemben állunk az álláspontjával. Először is nem értünk egyet egy szabad kereskedő megállapodás célkötőzésével sem, sem stratégiai szempontból, ugye egy, egy olyan országa kapcsolatban, mint Kanada. Itt a munkahelyi teremtésről beszélnek, a fizetések fölemeléséről. Nos, az, hogy ne legyünk protekcionisták, Eh, és, és eh, szabad kereskedelmet hozunk létre, annak, annak sokkal szélesebb céljai vannak. Van eh, például a béke megteremtése, ahogy ezt a történet mutatja, és a béke is ugye egy társadalmi javak közé tartozó dolog, szociális javak közé tartozik. Ezen kívül ugye fontos, hogy valami egyensúlyt teremtsünk a munkavállalók és a ö, ö, ö, vállalkozások igényei között, eh, de megfelelően képzett munkavállalókra van szó eh, a források megfelelő <clears throat> elosztásával, felhasználásával. Ezért fontos eh, a munkaerő megfelelő képzés, képzése, munkahelyek megőrzése, ugyanakkor olyan ágazatokban, amelyek tulajdonképpen több hasznot hoznak a munkavállalók számára is, figyelembe véve a munkavállalók védelmére vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseit, amelyeket meg kell őrizni a Kanadával való megállapodásban. Tehát sokkal szélesebb társadalmi céljai vannak egy ilyen kereskedelmi megállapodásnak, mint amiről eddig szó volt. Azonban itt vannak csanták, csapdák, például van itt egy olyan 2011-es szöveg, amelyre hivatkoztunk, Eh, éppen akkor rettenetesen gazdasági válságban voltunk, és nyilván eh, konjunktúrás időszakok közötti paraméterek jellemezték ezt az időszakot. Így tulajdonképpen a szabadkereskedelmi megállapodás Európa számára középtávú és hosszú távú eh, jövőt, jövőnket fogja meghatározni, de nem mindegy, hogy 2, 5, 10, 15, 20 vagy 50 évre gondolkozunk előre. Európa vajon tulajdonképpen a világ felé nyitó mm, fákja, amely az, megmutatja a jövő irányát, vagy pedig a fejlődés magja vagyunk, és ilyen szempontból legkevésbé sem értünk egyet a megalapodás megfogalmazásaival. Nyilván jó kell végezni a munkánkat, és Eh, azzal is tisztában vagyok, hogy ahogy minden gazdasági eh, megállapodás, vagy minden gazdasági eseménynek, a fejlődésnek, a technikai fejlődésnek is kihatása van eh, a munkáltatásra természetesen, és rövid távon lehetnek vesztesek a technológia fejlődésével. Úgyhogy itt egy átmeneti időszakkal is, szakkal is számolnunk kell ezt figyelembe is kell venni, olyan módon kell figyelembe venni, hogy a munkavállalókat védeni tudjuk, és valószínűleg ez is ö, ö, tükröződik a, a a megalapodásban. Nyilván támogatni tudjuk azt az megközelítést, hogy a, az ágazati rövidtávú hatásokat vegyük figyelembe, millió dolgot lehet kérni akár globalizációs alapot is ideértve, meg annak az intelligensebb felhasználását is. Lehet itt mindenről beszélni, de, de azt mondani, hogy a megállapodás a világ olyan geopolitikai, geostratégiai részével megállapodást kötni, amely a mi értékeinkkel teljesen hasonló értékeinkkel val, hogy velük nem lehetne megállapodni, úgy tűnik, hogy nem túlságosan ö, nagy szolidaritást és nem túlságosan nagy európai elkötelezettséget mutat, hogyha valaki ö, ö, alapvetően megkérdőjelezi ennek a két geostratégiai szempontból fontos régiónak, Kanadának és az Európai Uniónak a megállapodását. Nyilván az emberiség történetében a e, protekcionizmus nagyon fontos szerepet játszik, és nem akarom ebbe belemenni, részletekbe bocsátkozni, de radikális módosítókat fogunk e, benyújtani azzal szemben, ami a szövegben szerepel. Thank you. Uh, the floor... Köszönöm szépen. Tanya González Peñasnak adnám meg a szót, a GUE részéről a szó. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Nos, ismerjük az Európai Bizottság retorikáját, és a parlamenti nagy koalíció eh, retorikát is, retorikáját is, hogy mennyire jó lesz nekünk a beruházás és a munkahelyteremtés, azonban ezt hát a eh, tökéletesen csődöt vallott a 23-as cikkel az Európai Uniós és a kanadai munkavállalók jogaival kapcsolatban. Egy független amerikai egyetemi tanulmány szerint 200 ezer munkahely fog elveszni az Európai Unióban, csökkenni fognak a fizetések, csökkenni fognak az állami bevételek, és növekedni fognak az egyenlőtlenségek. A CETA megnyitja lehetőséget a nagyobb liberalizálás terén, a közszolgáltatások terén is, amely jelentős munkahely csökkenés az elbocsátásokhoz vezethet. Nőni fog a KKV piacán is a verseny, csökkenni fognak a jövedelmek. Kanadában és az Európai Unió sem írták alá, ratifikálták Eh, az ILO eh, bizonyos megalapodásait, és a SETA sem kötelezi őket erre. Tehát a SETA eh, ugyanazzal a, ugyanaz a DNS jellemzi tulajdonképpen, mint a szabadkereskedelmi felfogásokat általában, de látunk más súlyos problémákat is a 23-as fejezetben, amely a vitarendezési mechanizmusok esetén e, a SETA gyakorlatilag nem kötelező erejű egyeztetéseket ír csak elő a munkavállalók jogainak védelmében. És hát vannak benne jó szándékú mondatok, hogy egyik fél se törekedjék a munkakörülmények rontására, de semmiféle intézkedés, semmiféle büntetés, semmiféle Eh, szankció nincsen, hogyha az Európai Unió bármely eh, tagállama, Kanada, vagy bármely cég egy ilyen <clears throat> elvi eh, előírást figyelmen kívül hagy. Mindeközben a külföldi befektető bíróság elé citálhatja bármely tagállamot, hogyha saját érdekei sérülnek a SETA szabályai ezért a társadalom nagy részének a jogait sérti. Például az intellektuális tulajdonszellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályok, az orvosságok, gyógyszerek árát fogja emelni. A pénzügyi szolgáltatások vonatkozó szabályozás új válságokat és adósság spirált fog kiváltani nem fogja lehetővé tenni a SETA az a szembeni föllépést. A közfogáltatások terén ugyancsak problémákra számíthatunk, és vannak olyan szociális kritériumok, mint például a szülői szabadság, a minimumbérek és így tovább, amelyeknek a, a kezelése a szakszervezetekkel való tárgyalásokban egyáltalán nem válik a korábbiaknál könnyebben kivitelezhetővé a SZETA értelmében. A nem biztosít a SZETA semmiféle lehetőséget például a szolgáltatási szektorban dolgozók jogainak védelmére, és végül szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy Görögországot, Olaszországot, Spanyolországot és Portugáliát különösen sújtani fogja a SZETA, ahol hosszú távú e, munkanélküliségtől szenvednek elsősorban a fiatalok, itt egyrészt nagyon bizonytalan munkahelyek, másrészt minimál, nagy munkanélküliség fenyegeti a fiatalokat, és mindannyiunkat milyen aggaszt a munkavállalói jogokra miért hatalmas csapás, amelyet ez a SZETA megállapodás jelent az Európai Unió számára. Az zöldek nevében Karim Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy örülök annak, hogy itt a foglalkoztatásügyi bizottságban beszélhetek eh, egy ilyen fontos témáról, amely elnézést, egy szabadkereskedelmi megállapodás jelent Európa és Kanada között egy lépés előre, egy lépés hátra. Schulz úr és a nagy koalíció az elmúlt hetekben e, ezt tette. Mi marad? E, az aggodalom és a fenntartások. A foglalkoztatásügyi és szociális bizottságban kell véleményeznünk ezt. Tudjuk, hogy hogy a Tafta kis testvéréről beszélünk, amely nagyon komoly károkat okozhat az európai munkaerőpiacon, illetve hogy sokan a szabadkereskedelmet fontosabbnak tartják, mint a demokráciát. Köszönöm az előadónak, Pilinszki úrnak, hogy a véleménytervezetét elkészítette. Lássuk, hogy mi a probléma lényege. Európában munkahelyeket, új munkahelyeket eh, ígérnek, és szociális javulásokat. Ezek eh, álmok, eh, légből kapott álmok, amelyeket hiába is kergetünk. A globalizáció terjedőben egyre inkább itt van Európában is, és Egyetlen megoldás, hogyha odafigyelünk az emberekre, hogyha tiszteletben tartjuk a polgárok véleményét, eh, így tudjuk megnyugtatni őket és a félelmeiket. A CETA a jelenlegi problémáinkra, a sürgős problémáinkra nem ad megoldást. Mitől eh, tartanak az európai polgárok? 25 millió munkanélküli van Európában. Ez aggasztja az embereket. Nem a 20 év múlva mi lesz a helyzet. Ma mi a helyzet. Ez aggasztja az embereket. Nekünk jogszabályalkotóként, törvényhozóként alternatívát kell kínálnunk, hogy javítsunk a munkanélküliségi helyzeten, hogy csökkentsük a munkanélküliek számát. Meg kell mutatnunk, hogy tudunk változtatni az emberek mindennapjain, például az energiaügyi átállással, a gazdaság átállításával a legfontosabb ágazatokban, például az autóiparban látjuk, hogy hogy alakulnak a bérek, ahogy alakulnak a bérek. Nagyon jól összefoglalta az előadó úr, el kell utasítanunk ezt a megállapodást, el kell utasítanunk a Z-t. Frakcióm és jó magam, támogatjuk az előadó úr eh, véleménytervezetét és álláspontját, és nagyon reméljük, hogy ez a véleménytervezet valóban eh, nagy konszenzusra talál itt az egész szakbizottságban. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. Szottó asszony nincs itt. Talán Márten úr. Önő a szóparancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már megint, paradox módon, az Pirinski úr szkep, szkep, szkepticizmusát osztjuk, úgy tűnik, hogy furcsa módon egyet értünk. Azt magyarázza ne... Tartok tőle, hogy most az önszavait kell ellopnom, mert egyet értek velük. Alapvetően azt ígérték, hogy a CETA munkahelyeket teremt, elsegít a vállalkozásoknak, Eh, és ugyanakkor csak marginális javulást 0,0018 eh, eh, tízezred százalékos javulást hozhat ez a munkaerőpiacon a, a legoptimistább előrejelzések vagy tanulmányok szerint is, miközben sokkal valószínűbb, hogy Európai Unióban több százezer munkahely szűnhet meg, mondta Pirinszki úr, 45 ezret jelent ez, Franciaországban 42 ezret, Olaszországban, illetve 18 ezret Németországban. Ezek a várható eredmények. Ami pedig a béreket illeti, a bizonyítékok arra mutatnak rá, hogy ez a megállapodás a képzett és szakképzetlen munkavállalók közötti bérbeli különbségeket elmélyíti, a szociális és társadalmi különbségeket pedig csak nagyobbá teszi. Úgy érezzük, hogy a KKV-k támogatására az Európai Unióban 20 millió KKV-ről beszélünk, ezeknek nagyon jelentős része kevesebb, mint 10 embert alkalmaz. Pont ezek a kis vállalkozások nem exportálnak, főként nem Kanadába, miközben az nagy nemzetközi multi észak-amerikai cégek által támasztott versenyben ők kell, hogy helyt álljanak, tehát itt is nagyon komoly károkat okozhat a CETA a kereskedelmi és, és munkavállalási kérdésekre egy teljesen külön fejezet vonatkozik majd a CETA. Attól tartok, hogy a munkavállalói jogok tekintetében nem javul majd a helyzet. A befektetők privilegizált helyzete a CETA értelmében alapvetően nem szolgálja a munkavállalói jogokat majd, hanem csak a befektetőket. Pirinski úr ezért az, az INTA szakbizottságot, amely elsősorban illetékes, hogy azt kérje az Európai Parlamenttől, hogy ne adjuk a beleegyezésünket, a jóváhagyásunkat a CETA iránt. Ne fogadjuk el a CETA-t, ne adjuk a jóváhagyásunkat. Ebben azt hiszem, hogy támogatni tudjuk önt, akár csak az előttem szóló kolléganő. Tehát Pirinszki úr, hogyha álláspontjához tartja magát, akkor az világos, hogy ebben számíthat a mi támogatásunkra is, mert számunkra a CETA napnál világosabban a TTIP és a TAFTA előlovosa, igazából ez egy trójai falu, nem más. Köszönöm Maria Arénának, adom meg a szót. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Az INTA szakbizottság tagja vagyok, itt pedig póttag, ez most kivételesen jó helyzet. Nagyon örülök annak, hogy az önök szakbizottsága is véleményezi az INTA jelentést CETA ügyben. A kereskedelmi megállapodásokhoz ugyanis az Európai Parlamentnek mindig jóváhagyását kell adnia. A legtöbb tanulmány, amely készült, és amelyre utalt Pirinszki úr, olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a kereskedelmi megállapodások elsősorban a munkahely teremtést érintik, munkahelyek jönnek létre, vagy tűnnek el, de a bérekre is kihatással van, illetve a cégek áttelepülésére. Lesznek vesztesek és nyertesek, de kik a vesztesek? Ezek nem biztos, hogy olyan könnyen mozognak az emberek. Egy svéd munkavállaló Dél-Olaszországban nem olyan egyszerűen költözik át teljes családjával. Egy román mezőgazdaságban dolgozó, mezőgazdasági munkás nem tudja magát a német legfejlettebb technológiára átképezni egyik napra a másikra. A szabadkereskedő megállapodások ezzel nem foglalkoznak. Important d'avoir euh, cette référence. Tehát ezt ne felejtsük egy pillanatra se. Sammon úr felvetésére reagálva, akkor azt mondja, hogy a kanadiakkal ugyanazokat az értékeket osztjuk. Hát alapvetően egyetértek vele. Az a baj azonban, hogy ebben az esetben a kanadai értékek alapján azt mondják, hogy tessék, meg kell kötni ezt a megállapodást. Amikor Amerikával akartunk megállapodást kötni, akkor azt mondtuk, hogy nem egyeznek meg az alapértékeink, mégis szabadkereskedelmi megállapodásra van szükség afrikai diktatúrákkal is a köz, kötünk megállapodásokat, akkor valahogy soha nem jönnek szóba a különböző európai értékek. Törökországgal például a kereskedelmi megállapodás könnyítéséről beszélünk, és itt megint csak nem beszélünk értékekről. Meg itt például az emberi jogok szorulnak háttérbe. Szeretem, amikor értékekről beszélünk. Én az első között vagyok, amikor erről van szó, de hát legyünk következetesek. Hogyha beszélünk a európai értékekről, akkor mindig beszéljünk róluk, ne csak akkor, amikor ez az érdekünket szolgálja. Pirinski úr felvetésére reagálva. A növekedés 0,025 tízezre százalékra teszik ugyanakkor a gazdasági növekedés tekintetében, miközben a munkahelyek, illetve a munkaerő mobilitása szempontjából, gondolok itt például a gazdálkodókra, például a sertés és marhahús kvóta révén a kis gazdálkodókat ez különösen megrázza majd, amikor a bérekről beszélünk, akkor a legalacsonyabban fizetettek veszíthetnek a legtöbbet. Nyilván a nagy fizetések tovább nőhetnek majd, de ez csak tovább mélyíti majd a társadalmi és bérbeli különbségeket. Azt, ha azt mondjuk, hogy szavazzuk meg a CETA-t, és majd meglátjuk, hát fordítsuk meg a dolgokat. Szerintem először is mindent végre kell hajtani annak érdekében, hogy az európai társadalmi és szociális berendezkedés kész legyen az ilyen kereskedelmi megállapodásokra, és ha készen állunk, akkor majd esetleg. Tehát ne fogjuk eh, itt eh, a szekeret a ló elé, először legyen minden rendben a saját házunk táján, és utána fogadjunk el csak ilyen szabadkereskedő megállapodásokat. Belesz úr is kért szót, vagy, vagy a következő napi rendi ponthoz szeretne hozzászólni majd? Oké, okay, the floor is yours. Akkor parancsoljam. Non, je vais être rapide puisque l'essentiel Nagyon gyorsan. Pirinski úr és Maria Arena mindent elmondott nálam még egy szóban, ugyanakkor van két pár dolog, amit mégis hangsúlyoznék. Ezek a következők. Nagyon gyakran azt mondják, hogy az ideológia elvakítja a baloldalt. Hogy nem vagyunk pragmatikusak, nem vagyunk gyakorlatiasak. Akkor próbáljunk változtatni ezen Pirinski úr nagyon érdekes munkát végzett. Akkor nézzük meg magukat a tanulmányokat. Hogyha ezeket elolvassuk, akkor először is azt látjuk, hogy nem túl sok ilyen tanulmány készült. 2011-ben az Európai Bizottság végzett ilyet, aztán vannak Európán kívül készült tanulmányok, és a legkevesebb, amit elmondhatunk az osztrák tanulmányjal kapcsolatban, hogy legjobb esetben is nagyon vegyes a kép, illetve van, hogy igen negatív képet fest arról, hogy a CETA-ból mi jut majd Európának. Tehát egy nagyon egyszerű kérdést teszek fel. Miért akarnánk aláírni a CETA megállapodást? Semmi racionális elem nem mutat arra, hogy ebből előnyünk származna, nekünk a növekedés a KKV-k, illetve a munkáják tekintetében. Mi ért akarnánk aláírni, amikor nincs erre indokunk. Hát szerintem itt jön szóba megint csak az ideológia. Ugyanis az Európai Parlament egy jelentős részé, a képviselők egy jelentős része számára nagyon aggasztó az, aki, hogyha valaki azt mondja, hogy nem akarunk szabadkereskedelmi megállapodásokat, azt mondják, hogy ez protekcionizmus, így majd leáll a világkereskedelem, és majd háborúk jönnek. Hát ne távolodjunk el a valóságtól. Ma is kereskedünk már Kanadával. Ma is kereskedünk Amerikával. És alapvetően már most is gyakorlatilag szabad kereskedelem eh, folyik. Persze vannak még vámköteles termékek. Tulajdonképpen ezek nem is hagyományos értelemben vett szabadkereskedelmi megállapodások, amik csak a kereskedelemről szólnak, a normák, szabványok közelítéséről szól ez, illetve a magánbefektetők védelmét szolgálják elsősorban nem a nemzetközi kereskedelmet akarják ezek segíteni, és a munkahelyteremtést, vagy a gazdasági növekedést. Nem. Azoknak akarnak nagyobb hatalmat adni, akiknek már így is rengeteg hatalom van a kezükben, a multi cégeknek. Árnyék előadó asszony a néppárt részéről úgy látom, miközben elment, pár nappal ezelőtt még nem tudtunk volna erről ilyen nyíltan eszmecserét folytatni és hizatkozni, most sem tudunk, mert nincs itt a néppárt járnék előadó, de te mondtam volna, semmi sem mutat arra, hogy Európának előnye származna a CETA-ból, és a, a, ha bármi változás várható, akkor az inkább negatív. Így tehát racionálisak leszünk, pragmatikusak, és Pirinszki úrral fogunk egyetérteni CETA ügyben. Köszönöm. Tomcsics hogy nincs itt, de neki voltak korábban ezzel kapcsolatban már elmondani volna, Lókegárd úr következik. Köszönöm szépen. Ha megvizsgálom ezt a szöveget, és meghallgatom az eddig elhangzottakat, azon gondolkodom, hogy ugyanazon a bolygón élünk-e. 37 parlament jóváhagyta ezt a világ összes kormány jóváhagyta ezt. Ez új lehetőséget fog kínálni a cégek, a munkavállalók számára. Tehát mivel foglalkozunk itt ebben a szakbizottságban? Abszurd. Hogy egyértelmű legyek, az Aldében mi teljes mértékben támogatjuk ezt a megállapodást. Sajnálatos módon, sajnálatos módon a parlament nagy többsége és itt tett, csak néhány megjegyzésem van ezzel kapcsolatban, az adatokkal kapcsolatban, ami, amiket megemlítenek ebben a szövegben. Ez a tanulmány, ez még mindig csak egy munkadokumentum, ez nem E, ez nincsen e, elemezve. A fő dolog, amit kijelent, az az, hogy egy másik gazdasági modellt alkalmaznak a hatástanulmányban, erről miért nem beszélnek? Hogyha megvizsgáljuk mindazt, amit eddig közreadtak, a DJ Trade is kiadta egy úgynevezett fact sheetet, hasznos információkkal, amelyek megmutatják azt, hogy a CETA-nak milyen gazdasági előnyei vannak. Hogyha az OECD web oldalát megvizsgáljuk, hasonlóan nagyon hasznos információkat kínálnak. Hadd idézzek egy kijelentést. A 14 tanulmány, amelyet eddig létrehoztak ezen a területen, Mind a 14 tanulmány arra jutott, hogy a kereskedelem nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a jövedelmeket növelni lehessen. Tehát minden 14 tanulmány ezt szögezte le. És mi meg egy olyan dokumentumot használunk, amely munkadokumentum szintjén van még meg, és nincsen összevetve más tanulmányokkal. Említettem néhány pontot, már. Azzal kapcsolatban, hogy a CETA lenne az első olyan megállapodás, amelyet a nagyon iparosodott országgal kötünk meg. Ez egy tény. Hogyha megnézzük a Dél-Koreával kötött megállapodást, szerintem Dél-Korea is egy magasan iparosodott állam. Nézzük meg ezen megállapodás tényeit. 55%-kal nőtt az EU export Dél-Koreába, 57%-kal nőtt a teljesen liberalizált áruk kivitele az EU-ból, és a teljesen és részben növekedett itt az arány az export kapcsán. Tehát egyetem mutatják ezek az adatok, hogy ez mindkét fél számára hasznos volt ez a megállapodás. Délkorában is egy kereskedelmi többlet jött létre. Tehát egy teljesen másfajta kép az, amit ennek kapcsán kapunk itt, hogyha megnézzük ezeket a tényeket. Az ALDE frakció teljes mértékben támogatja ezt, és remélem, hogy a szakbizottság is majd észhez tért. Köszönöm szépen. Thank you. Mr. Keller, the floor is yours. Keller úr, tessék önél szó. Děkuji za slovo. Köszönöm szépen a szót. Azok, akik ellenzik a cetát, azokat általában úgy ábrázolják, mint valakit, akik Kanadának akarnak ártani. Ezért én számos kanadai kereskedelmi szervezettől véleményt kértem, szakszervezettől kértem véleményt, és ők eléggé negatívan reagáltak. A kanadaiak azt mondják, hogy a becsült előnyök eléggé kételjesek és bizonytalanok. Azt kérik, hogy legyen környezetvédelmi munkajogi védelem, és ez ne legyen csak egy kijelentés szintjén meg. Az új befektetési bírósági rendszer sem változtat a helyzeten, csak is a cégek tudják benyújtani ezeket a pereket, és a kormányok tudnak többé-kevésbé védekezni. Kanada, Kanadát és beperelte két nagyobb cég 8 milliárd kanadai dollárra. Ez nagyon kockázatos a kormány számára, hiszen nem tudhatják, hogy a nemzetközi vállalatok mikor perelik be őket. A jelenlegi vagy jövőbeli, szolgáltatásokat nem említik meg a szolgáltatások listáján, amelyeket liberalizálnának. Stiglitz úr, a Nobel-díjas közgazdász is a CETA ellen szólalt fel, és őt nem lehet úgy ábrázolni, mint valakit, aki nem értené a közgazdaságtant. Európában nagyon fontos a szolidaritás, én is így vélem, hogy ez fontos, hiszek abban, hogyha a CETA-t visszautasítjuk, akkor szolidárisak vagyunk a kanadai szakszervezetekkel, illetve állampolgárokkal, akik ezt ellenzik. Koch úr, mi a szó? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság hét éven át tárgyalt Kanadával a tagállamok megbízásából. Három kérdésem van a jelentéstevőhez először is. Ön támogatja-e általánosságban a kereskedelmi megalapodásokat, vagy ellenzi a szabad kereskedelmi megalapozásokat? Másodszorban a ha kivel nem, hogyha nem a kanadaiakkal kötünk ilyen megállapodást, hiszen a kanadaiak osztoznak minden értékünkben, a munkavédelemben, a környezetvédelemben, az emberi jogokban, és még folytathatnám. Harmadik kérdés pedig, ön elcetelte, illetve kritizálta a CETA eljárást. Ön azt mondta, hogy a tagállamok elmondták a céljaikat és úgy gondolom, hogy a bizottság teljesítette ezt a mandátumot a tagállamok részéről, és mégis ez ellen szólal fel. Én ezt nem értem. Az ön álláspontját nem értem, és én az EPP kollégáimmal értek egyet. Szerintem minden megállapodás jobb, mint a mostani összevisszaság a különböző megállapodásokból, amely több problémát hoz, mint amit megold. Még hogyha nem is ideális ez a megállapodás, akkor is szerintem ezt támogatandó. Thank you. Köszönöm szépen. Fontúlis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A SETA, akár a TTIP ugyanannak az érmének a két oldala. Sajnálatos módon a parlament úgy szavazott, hogy a CETA ne kerüljön az ECJ elő, az Európai Bíróság elé, és ez a megadás csak a multinacionális cégeket szolgálja, és nagyon sok részét érinti ez a mi életünknek tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy csak a multinacionális cégek eh, perelhetik be a tagállamokat, és így a nemzetközi kereskedelem, a környezetvédelem, a közegészségügy a tagállamok eh, elé kerül, és a multinacionális lobbik eh, hatalmat kapnak arra, hogy a tagállami jogalkotáson túllépjenek, azt azzal szemben fellépjenek, hogyha úgy érzik, hogy saját érdekeik sérülnek. Ez a munkavállalóknak nem tesz jót éppenséggel a munkavállalók azt fogják tapasztalni, hogy a jogaikat megkurtítják. Nagyon sok esetben láttuk már azt, hogy az ilyen megállapodások a munkanélküliség fokozódásához vezetnek. Ez volt a NAFTA megállapodás Kanada, az USA és Mexikó között annak idején. Ha a SETAT és a TTIP-et megvalósítjuk, akkor több mint egy millió munkahely szűnik meg Kanadában, az USA-ban és az EU-ban. Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövid megjegyzés. Egyetértek kollégámmal, eh, Csamban úrral, jó néhány felvetésével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Nos, nyilván mi a foglalkoztatás és szociális ügyekért felelős szakbizottság vagyunk, és bennünket ez érdekel legjobban. De ugyanakkor a Kanadával aláírt eh, kereskedelmi megállapodás nem csak munkahelyteremtésről beszél, szól, a szociális javak, a szociális értékeink szempontjából sokkal szélesebb geostratégiai játszmákról is szó van, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk a vitánk során. Ugyanakkor tulajdonképpen én a polgárokról szeretnék beszélni, és amikor a polgárok megkérdezik, hogy milyen, mi nekünk a jó ebben a kereskedelmi megállapodásban, ha egy hétköznapi ember föltenné ezt a kérdést az utcán a képviselőknek, hogy miért jó nekünk a, a SETA, mi van ebben nekem, akkor egyáltalán nem biztos, hogy azt tudjuk mondani, hogy több munkahelyet teremt, jobb munkahelyeket teremt. Tudjuk, hogy munkahelyek megszűnnek, és tudjuk, hogy eh, keletkeznek is munkahelyek, de ennek az egyenlege elhanyagolható, elhanyagolható lesz. Hogyha a fenntarthatósági elemzéseket nézzük a bizottság részéről, 0,2%-os 0,3%-os eh, növekedést eh, képzelnek el a valós GDP-ben hosszú távon. Ezt nem lehet eh, lényegtelennek tekinteni, de egyáltalán nem valami látványos nagy dolog. Aztán beszéljünk a modellekről. Az egyik ugye eh, az, hogy eh, a modell a teljes foglalkoztatásból indul ki, ami nyilván sehol nem létezik. Ugyanakkor Maria a kollégám is említette, hogy egy gazdálkodó Romániában elveszíti a megélhetését, akkor nem fog tudni egy párizsi informatikai munkahelyet, vagy dublini informatikai munkahelyet betölteni. Tudjuk, hogy ez valós időben nem működik. Tehát igen, lesznek új munkahelyek, és lesznek olyan munkahelyek, amelyek elvesznek, de amikor a garanciákra kerül a sor, E, mi csak a beruházóknak, a befektetőknek adunk garanciákat. És számomra ez az üzenet egyszerűen, hát nem értem, hogy az EU hogyan fogalmazhat meg ilyen üzenetet, hogy a beruházók a befektetőket megvédjük, és nem csak a rendes jogi rendszerben, belüli bírósági rendszer felhasználásával, ami teljesen érthető, hanem, hanem egy új bírósági testetet hozunk létre, és az Európai Bíróság hatája alá sem tartoznak, mert külön bírósághoz tartoznak. Tehát még egyszer, mondhatjuk azt az embereknek, hogy lesznek új munkahelyek, igaz, hogy te a tiédet elveszíted, és akkor használjuk az Európai Globalizációs Alapot, de hát a forrásainak két harmada úgy fogyott el, hogy az Európai Bizottság semmiféle kötelezettséget nem fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy ezt a pénzt növelné, hát nem hiszem, hogy ez bárkinek megoldás lenne, vagy megoldásra tekinthetnénk. A végső felvetésem, utolsó felvetésem az az lenne, hogy néha arról beszélünk, hogy a, az ICS milyen módon hűti le a helyzetet. De hát úgy gondolom, hogy ezt nem kellene a bizottság nagy sikerének tekinteni, hiszen a tagállamoknak joga van a saját törvényhozásra. Tehát van, aki úgy gondolja, hogy ezt szeretem, hogy megoldja a problémáinkat, de hát nem ez a helyzet. A kérdés az az, hogy mivel tud hozzájárulni néhány problémánk, bizonyos problémánk, megoldá, problémáink megoldásához. Egyetértek a geopolitikai érvekkel, egyetértek az értékekre vonatkozó megjegyzésekkel. Ezek fontosak. Ugyanakkor meg kell néznünk, hogy milyennek a valódi kihatása a munkahelyek teremtése terén. És én úgy látom, hogy minimális. Martin kollégám már elment, de ő 27-28 tagállamról beszélt, Eh, arról, hogy ők megállapodtak és megvitatták ezt, és megállapodtak ebben. Nos, nem tudom, hogy kollégáim mit gondolnak. Én eh, ismerem az ír parlament munkáját, ott nem volt semmiféle vita ezzel a megállapodással kapcsolatban. A felsőház, a szenátus vitatta meg, amely elutasította a megállapodást, úgy, hogy lehet, hogy más tagállami parlamentek megvitatták ezeket, ezt a megállapodást, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez a konkrét megállapodás, ez a paktum valóban olyan széles kérben megvitatásra került volna, mint amennyire az elvárható lenne. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Christensen. Köszönöm szépen, Christensen asszonynak adom meg a szót. Tak for det, eh, formand. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szándékoztam ma megszólalni, mert frakcióm legtöbb tagjával nem egy érek, értek egyet, amikor azt mondják, hogy a szabadkereskedő megállapodások rosszak. Ugyanakkor szociáldemokrata és szocialista vagyok, és azt kell mondanom, hogy támogatom a szabadkereskedő megállapodásokat, és úgy gondolom, hogy alapvetően a szél és acél uniót az 1950-es években ezért hoztuk létre, hogy ne kelljen téren gyilkolnunk egymást, hanem inkább együtt tudjunk működni ennek érdekében, hogy mindenkinek jobban menjen. És ma minden európai országnak jobban megy. Tehát ezért úgy gondolom, hogy nem a megfelelő kérdésre összpontosítunk. Hogyha az Európai Unió szeretne szabad kereskedelmi megállapodást kötni a világ felmaradó részével, mint ahogy az első, EU belső piacán is vannak ilyenek, akkor mi a lényege az EU-nak a jövőben? Tehát a nagy kérdés az ugye az, hogy itt volt a 2008-as pénzügyi válság, amely óriási válságot teremtett. E, még mindig válság van, az emberek elvesztették a munkahelyüket, szenvednek. Nem azért, mert szabadkereskedő megállapodásokat kötöttünk, hanem mert a pénzügyi szektor elkártyázta a pénzünket tulajdonképpen, elcsalta a pénzünket. Kezelnünk kell a piaci erőket, szabályoznunk kell a piaci erőket. A piaci erők nem a kormányzó erők, nekik szolgáltatniuk kell annak érdekében, hogy mi munkahelyet és növekedést tudjunk teremteni. Én nem szeretnék olyan szabadkereskedelmi megállapodást támogatni, amely nem tartja tiszteletben a munkavállalók jogait és a környezetvédelmi ügyeket. Ugyanakkor nem, zár, nem fordíthatunk hátát a világnak, nem építhetünk kerítést Európa és a világ felmaradó része között, mert hát milyen világot hoznánk akkor létre, még akár Európán belül is. Egyszerűen nem értem ezt a fajta vitát. Azt megértem, hogy az emberek bizonytalanok a jövővel eh, kapcsolatban, mert félnek, hogy a munkahelyüket elveszítik. Messze túlságosan sok eh, munkanélküli van, de hogyha rátaposunk minden fékre, a kereskedelmet korlátozzuk, hát ezt a megközelítést nem tudom támogatni. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon érdekes vita volt ez és nyilván folytatjuk is majd ezt a vitát, amikor Malmström biztos asszony megérkezik hamarosan. Addig is Pirinszki úrnak, mint jelentéstevőnek megadnám a szót. Mert, ahogy említettem az elején, volt néhány szakbizottság, amely valamilyen fura oknál fogva nem kapott lehetőséget hogy jelentést fogadjon el a SZETA megállapodásról, és az a döntés született, a foglalkoztatási szakbizottság és a közlekedési szakbizottság esetében, pontosabban a, a két említett szakbizottság esetében született döntés, de e, ez a döntés ez e, a Strasburgi hét vége felé született meg, így nagyon kevés időt hagyott nekünk. Ez nagyon furcsa, hiszen mindannyian e, figyeltük ezt a vitát, és az életfontosságú vita, amely a kereskedelemmel foglalkozik, és azzal, hogy ez hogyan fog kihatni a foglalkoztatásra és a szociális kérdésekre. Ezzel együtt Pirinszki úrnak nagyon kevés ideje volt arra, hogy a munkáját elvégezze. Rövid jelentést készített, de ezzel legalább beszálltunk a játszmába, úgyhogy kérném, hogy foglalja össze röviden, mielőtt tovább lépnék a napi renden. Pirinszki úr, köszönöm. Thank you, Madam Chair, and, uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a vitában. Which, uh, in a number of ways was... Ez a vita nem a megszokott formátumot követte, amihez hozzá vagyunk itt szokva ebben a szakbizottságban, mert a kollégák egy része a rövid indoklásban felvezetett vagy leírt indokokról vagy indoklásról beszéltek, voltak, akik sokkal messzebb mentek ennél. És voltak, akik azzal vádoltak, hogy egy rossz indulatú jelentést tettem az asztalra. Nos, akkor rögtön az elején tegyünk egy valamit világosra. Ez nem a protekcionizmus mellett szóló jelentés. Erről szó sincs. Alapvetően csak fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy milyen negatív hatása lehet az ilyenfajta kereskedelmi liberalizmusnak. És pont a mi szakbizottságunknak nagyon komolyan fel kellene hívni a figyelmet pontosan az ilyen típusú liberalizáció veszélyeire. Egy kollega három kérdést tett fel nekem, hogy hiszek-e a szabadkereskedelemben, és így tovább, és így tovább. Nos, annyit tudok csak mondani, hogy Bulgáriában korábbi munkahelyemen a VTO, Bulgária VTO tagságának eh, témáját végig követtem, tárgyaltam. Azt hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelmi rendszernek részben nekem köszönhetően vált Bulgária részévé. De azzal is tisztában eh, vagyok, hogy milyen komoly csalódásokat hozott a mindez közép-kelet-európai fejleményeket azt hiszem mindenkinek jobban ismerem. Nem kell, hogy bár más szakértők által is jóváhagyott jelentéseket keresünk, vagy sem, én jól ismerem közép-kelet-európai helyzetet első kézből. Az általános egyensúly modellek neoklasszikus típusúak, a valóságot figyelmen kívül adják, ezek statikus modellek. Nem a teljes foglalkoztatottságból kell kiindulni, mert nincs teljes foglalkoztatottság, sőt, ellenkezőleg a munkanélküliség a legkomolyabb probléma Európában, egyébként Észak-Amerikában is. Tehát fogalmazzunk világosan, miről van itt szó. A foglalkoztatási bizottság véleményét tárgyaljuk, amelyet a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsághoz nyújtunk majd be a környezetvédelmi, külügyi és egyéb bizottságokkal együtt. Meggyőződésem, hogy a mi szakbizottságunknak negatív véleményt kell adnia, már csak azért is, hogy mindenkiben tudatosuljon, hogy az általános kijelentések, hogy ez általában a Európa javát szolgálja, és így tovább, és így tovább, ennél messzebb kell mennünk. Ezt a véleményt nem én légből kapott gondolatokkal készítettem. Vannak tanulmányok, vannak elemzések. A tényekkel nehéz vitába szállni, mert a tények makacs dolgok. Lehet őket minősíteni, de megkérdőjelezni igencsak problémás. Amit Maria Arena mondott, arra térnék vissza. Miért, mi ez a rohanás? Miért sietünk ennyire? Miért nem várjuk meg az Európai Bizottság új fenntarthatósági jelentését? Nem a 2011 júniusit, hanem az új kérdésekre adott válaszokat, hiszen a nagyon sok aggodalom van ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nálunk mindezek az állampolgári aggodalmak süket fülekre találnak a béke és a haladás ellenségeiként beállítani mindazt, aki ellenzi ezt a megállapodást, az erős túlzás. A 2014-es hatástanulmányra utalok még egyszer, ez összességében teljesen nem kielégítő. Arról beszél, hogy potenciálisan negatív környezetvédelmi hatásokkal is járhat, szociális hatásokkal is esetleg létrejöhetnek munkahelyek is Kanadában vagy Európában, de előfordulhat az is, hogy a bérek tekintetében tovább mélyülnek majd a különbségek. Hát kérem, ezen indokkal ne fogadjunk el egy ilyen megállapodást. Köszönöm, mondja az elnök mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Mindannyian jól ismerjük a dolgok menetrendjét, hogy mi következik, mik a határidők. Többször változott már egyébként ez a menetrend. Az illetékes szakbizottságban, az Intában megvan a szavazás határideje, ez január 22-e lesz, a plenárison pedig ezt követően fogunk majd erről tárgyalni és szavazni. Marad még 9 percünk Malmström biztos asszony érkezéséig, a következő napi rendi pontig, aki szintén eh, a CETA ügyben eh, többször véleményt nyilvánított már. Akit érdekel a téma, az maradjon, már csak azért is, mert Malmström asszony mellett az Inter szakbizottság elnöke, Bent Lange kollégánk is tiszteletét teszi majd. Nem olasszák el ezt a lehetőséget. Tehát 5 perc technikai szünetet rendelek el, mielőtt folytatjuk az ülésünket. Köszönöm. For now.